együtt a lehető legtöbbet meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy ismét virágzásnak induljon az ország. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr, mondja az elnök. Ezzel lezárom a vitát. Tovább léphetünk a következő napi rendi pontra. Az Európai Menedékjogi Rendszer helyzete az Emberi Jogok Európai Bíróságának egy friss határozatát követően. Szeretném megadni a szót Cecilia Malmström biztos asszonynak. Üdvözlöm őt. Nagyon pontos. Signore commissari, le ho dato la parola. Biztos azt, hogy megkapta a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Az Emberi Jogok Európai Bíróságnak január 21-i határozata után, amikor Görögországról és Belgiumról volt szó, megmutatta, hogy Európának szüksége van a közös menedékjogi rendszerre és támogatnunk kell a tagállamokat abban, hogy megfelelő nemzetközi védelmet nyújtsanak. Az európai aki alkalmazása nagyon lényeges a jelenlegi menedékjogi rendszerben. A tagállamoknak mindig kötelességük az alapjogokat megadni a menekülteknek. Az Emberi Jogok Európai Bírósága határozatában emlékeztetett erre. A Dublini rendszer rendelkezik arról, hogy mely tagállam felelős azért, hogy megvizsgálja a menedék jog iránt benyújtott kérelmet, és hogy döltsön, és hogy megakadályozza a menedékjogi rendszerrel történő visszaélést. Azonban a Dublini rendszert kiértékelt a bizottság, és észrevette, hogy van mit javítani. 2008-ban a bizottság már javasolta a Dublini rendszer módosítását, hogy a hiányosságokat kiküszöböljük. Ez a menedékjogért fordulók és a tagállamok helyzetét is könnyíteni. Üdvözlöm az Európai Parlament erős támogatását. Most eh, szeretném a parlamentet és a tanácsot felszólítani, hogy eh, együttműködjenek, eh, hogy minél hamarabb megszülessen a Dublin 2 rendelet. Szükségünk van rendkívüli rendelkezésekre is, amennyiben nagy nyomás nehezedik a menedékjogi rendszerre olyan eh, rendszere van szükségünk, amely a jelen helyzetben is képes lenne kezelni a helyzeteket a Dublini rendszerben. A görög menekült ügyi jogi rendszer óriási nyomás alatt van, hiszen rengeteg menedékért folyamodó érpartot Görögországban. Már eh, léptünk, hogy javítsunk a helyzeten. 2009-ben egy eh, jogsértési eljárásra is sor került. Görögország eh, kötelezte magát, hogy egy cselekvési terv alapján megreformálja a rendszerét. Ezt tavaly augusztusban tette. Azóta nagyon fontos jogalkotási változások történtek Görögországban. Egyidejűleg a bizottság pedig fokozza fáradozásait, hogy Görögországgal és a több tagállammal, az ENSZ ügynökségekkel, az UNHCR-rel együttműködve támogassa a nemzeti menedékjogi rendszerek kiépítését, a visszafogadási rendszer kiépítését és a szomszédokhoz fűződő jobb kapcsolatok kiépítését. Elnök úr, azzal szeretném zárni mondandómat, hogy az Európai Unió a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az alapjogok talaján áll. A menedékjog az egyik olyan alapjog, amelyet az Európai Uniónak be kell tartania. Remélem, hogy egy tisztességes, védelem orientált közös európai menedékjogi rendszer tudunk kialakítani. Ez pedig a szabadság, igazságoság és biztonság egyik alapja. Köszönöm. Biztos asszony, most kettő percre átadom Weber úrnak a szót. Igen, tisztelt biztos asszony, igen, tisztelt elnök úr. Látjuk, hogy Lampedusa mi van, látjuk, hogy Görögországban mi volt, és az európaiakat ez igazából nagyon aggasztja. Büszkék lehetünk arra, hogy kialakítottuk a menedékjogi rendszerünket, hogy közös előírások vannak, hogy a gyerekekkel, családokkal hogyan bánjunk. Európa segítséget és partnerséget kínál a föld üldözötteinek. Azonban nem arról van szó, hogy dokumentumokat írjunk itt a parlamentben, hanem az a lényeg, hogy mi történik az emberek szintjén. Azt látjuk, hogy Belgiumban és Görögországban jogsértés eljárásokra kerül sor, hiszen ez a két ország nem mindenben teljesítette a kötelezettségeit. A kérésem az lenne, hogy a bizottság a cselekvési tervek mellett gyorsabban lép. Hogy eh, kialakítunk eh, olyan működőképes normákat, amelyekkel a gyakorlatban is élni lehet. Görögország esetében elmondanám, hogy olyan határ van, amelyet két részről is biztosítani lehetne. Csalódott vagyok, hogy Törökország partnerként hogyan viselkedik. Törökországgal van visszafogadási enged egyezmény, és Törökország ezt nem tartja be. Én ezt nem tenném a helyében, hogyha EU tag akarnék lenni. Tehát Törökország fáradozon egy kicsit jobban. A szolidaritás fontossága vitán kívül áll, segíteni akarunk az európai menekültügyi alappal, a Frontex-el, Görögország esetében ez a segítség már konkrétan is zajlik, most pedig Lampedúzán a sor. Az európai szolidaritás nem kérdéses, nagyobb szükség van rá, mint bármikor. Köszönöm. Köszönöm szépen, Weber úr. Most pedig Lambrinidis kolléga kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. Az Európai Emberjogi Bíróság ítélete azt mutatja, hogy mindannyian a Dublin 2-es csapdájába kerültünk azért, mert a Dublin 2-es megállapotás terhei nem egyelően vannak elosztva. Egyfajta pingpong játszmát játszunk, egymásra mutogatunk, egymásra fogjuk, és a végén a középen, a két szék között a földön a szerencsétlen menekültek ülnek. A menekültek és menedékesek 90%-át kellett a Görögországba azoknak, akik Európába jönnek. Meddig szeretnénk úgy tenni, mintha ez egy görög, máltai, spanyol, olasz probléma? A határaink közösek. És egy közös kül- és fejlesztési politika mindenképpen mindenkit érint. Az Európai Bizottság támogatásával országomban ban nagyon sok eredményt éltünk el egy menedékjogi rendszer kidolgozása során, de ez még nem elegendő végre eh, meg kell akadályozni azt, hogy a tablini szabályok arról gondoskodjanak, hogy tömegesen visszafordítsák a menekülteket az első befogadó országba. Az nem lehet, hogy néhány tagállam a tanácsban eh, mossa a kezét, és Poncis Pilátust játszik. Köszönöm szépen. Most pedig uh, Cecilia Wikström azt meg a szót. Hát Köszönöm, elnök úr. Az Emberi Jogok Európai Bizottságának határozata értelmében Belgium és Görögország megsértette a jogszabályokat. Ez a két ország bemutatta, hogy egy afgán eh, menedékjogot keresőt Belgiumból Görögországba juttattak el jogellenesen. A bíróság határozata egyértelmű a védelemről szól, éppen ezért nagyon fontos. A Dublin 2 előadójaként üdvözlöm azt, hogy az összes tagállamot felszólították, hogy hagyja abba a Görögországba történő kitoloncolásokat, hiszen ez korábban elég gyakran megtörtént. A határozat rámutat arra is, hogy az európai szolidaritás szükséges. Komolyan gondoljuk, hogy közös menedékjogi rendszert akarunk létrehozni 2012-ig? Ha igen, akkor komolyan kell vennünk magunkat. Amennyi, szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy a, a bizottságot, hogy a bíróság határozata megváltoztatta most a bizottság felfogását. És a másik pedig az, hogy áttanulmányozták azokat a statisztikákat, amelyek alapján a tagállamok visszatoloncolnak menekülteket. Ezek a kérdések nagyon aktuálisak most. A parlamentnek megvan a saját véleménye Dublinról, készek vagyunk a tárgyalásokra. Nagyon fontos a védelem, a szolidaritás kérdése, a kiskorúak jogai és a jogorvoslatok erősebb alkalmazási lehetősége. Így remélem a további jó együttműködést. Köszönöm. Köszönöm, Wikström asszony. Most pedig Sargentini képviselő kap kettő percre szót. Dank u, Szépen. Elnök úr, a kérdés az, hogy akkor hogyan tovább? Miután a Strasbourgi Emberjogi Bíróság azt mondta, hogy menedékeseket nem szabad visszaküldeni Görögországba, jó, hát az én országomban az igazságminiszter tudta, hogy miről van szó. Mi támogatjuk a görögöket abban, hogy szigorítsák a határellenőrzést, aztán azt követően egyszerűen a Dublini menedékeseket visszaküldhetjük Görögországba. De hát persze nem ez a helyes válasz. Itt a tisztelt házban jobb és baloldalon azt mondták, hogy a Dublini rendszerben kellene legyen egy szolidaritási szabály. Ha ez nincs, akkor a déli országok mindig sokkal többet fognak szenvedni, mint például olyan országok, amelyek az északi tenger mentén vannak, hiszen nagyon sok csónak és hajó nem érkezik ész az északi tengerhez. Tehát nagyon fontos, hogy ezen keményen kell dolgoznunk, a határellenőrzésen dolgozni kell, de mégis lehetnek váratlan események, ezekre fel kell készülni. Ön úgy gondolja, biztos azt, mint a zöldek is, hogy a Dublini rendszer most már elavult, hogy felül kellene vizsgálni, mikor számíthatunk új elmozdulásra. Egyetérte azzal is, hogy az északi országokat most arra kényszerítik, hogy szolidaritásot tegyenek bizonságot. Múlt héten az itteni emberi jogi bíróság azt mondta, hogy a 139-es cikk egyetemében 42%-kal nőtt az indítványok száma, mert azt látják, hogy az emberek többi rendszer nem működik. Az utolsó, amit mondanék, ez a MSS kontra Belgium, az azt mutatta meg, hogy a legtöbb hibát a belga kormány követte el. A belga kormánynak kell a kártérítést kifizetni, hiszen a belgák voltak óvatlanok, gondatlanok. A dublin rendszert meg kell változtatni, amely segítségével garantálni kell, hogy az ilyen emberek ne legyenek embertelen körülmények áldozatai. Köszönöm szépen. Most pedig a kék kártyajárásban kérdést szeretnének önhöz intézni. Hajlandó a kérdése válaszolni? Jó, rendben, tessék. Nem ért. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt Szárkentini asszony, miért hallom ön, miért nem hallom öntől azt, hogy Törökország sem viselkedik helyesen, amikor átengedi ezeket az embereket? Miért nem mondják azt, hogy az európai menedékjogot ilyen sok ember csempész nem megfelelő célokra használ fel, visszaélnek vele. Nagyon sok ember visszaél a menedékrendszerünket, mert annyira bonyolult. Ezt miért nem mondja el? Tessék! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megkaptam a lehetőséget arra, hogy erre a kérdésre válaszoljak. Szerintem magunkban kell a hibát keresni először. Mert Európa saját meneték jogi rendszerét nem helyesen dolgozta ki. Amíg ezt nem javítjuk ki, ezt a hibát, amíg nem támogatjuk Görögországot, ebben az ügyben, addig, amíg nem vagyunk hajlandóak arról gondoskodni, hogy mindenki olyan megítélésnek legyen kitéve, legyenek politikai vagy egyéb menekültek, akkor addig nem szabad más hibáztatni. Igaza van Madlener úr, az embercsempészeket szintén elő kell venni, Törökországnak pedig megfelelően kellene, megfelelő menekült és menedékes rendszert kell kidolgozni de először is magunkban keresem a hibát, éppen ezért a megoldást is nálam kezdenem. Köszönöm szépen, most pedig kell Kap kolléga kapja meg a szót. Uh, Biztos asszony, ez egy nem működő rendszer. Világos, hogy az európai bíróságok és jogszabályok konfliktusba kerültek. Nem olyan helyzettel állunk szemben, ahol a jogszabályt alkalmazzák, hanem újszerűen értelmezik. Szerintem az Európai Unió egy új rendszerrel tudná, egy nem diktatórikus rendszerrel tudná megoldani ezt a, problémát. Nem több um, harmonizációra, vagy az Európai Bíróság több határozatára van szükség, hanem jobb kommunikációra és több szolidaritásra a határos államok között. Hogyha valaki egy helyre érkezik, és átviszük máshová, ez egy megoldás. Persze, van kötelességünk a többi Európai Uniós tagállam és azon emberek felé is, akik jobb életet keresnek. De az EU legutóbbi Európai Bírósági Határozatok rámutatnak arra, hogy a jogszabályalkotók, a tagállamok és a határok területén problémák vannak, és ezekkel hosszú távon kell foglalkozni. Erre kérem az Európai Bizottságot. Kérem, biztosítsák a házat, az Európai Parlamentet arról, hogy ne csak több Európai Uniós jogszabály fog születni, amelyet majd egyszer az Európai Bíróság megtámad és eltöröl, hanem azon gondolkozzanak el, hogy több tagállamot és a több segítséget hogyan tudunk Görögországnak és más tagállamoknak nyújtani, akik szenvednek ettől. Köszönöm, most pedig De Jong úr kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani, és támogatásomról szeretném biztosítani Malmström biztos asszonyt. A múlt héten felszólította a tagállamokat, hogy az egész menekültügyi csomagról um, kezdjenek újból do- ezzel kapcsolatban kezdjenek újból dolgozni, nem csak válogatni kell, hanem minden kérdést kell kezelni a megfelelő közös eljárásokra van szükség, és amíg egy tagállamot érintenek a problémák, a többi meg csak nézi, addig nem tehetünk semmit, addig csak várhatjuk azt, hogy az Európai Bíz, Bíz, Bíróság majd esetleg tesz valamit. Például Olaszország, Görögország, és mindenkinek az érdeke az, hogy lépjenek. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy, közö, hogy kötelező érvényű határozatok szülessenek, és végre kezeljék a menedékkérők problémát. Szeretném meghallgatni a biztos asszonyt, hogy mit gondol az Európai Parlament, hogyan tudja leginkább rávenni a tagállamokat arra, hogy lépjenek. Köszönöm, most pedig Madlén úr kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr. Most Görögország problémáit kell már megint megoldanunk, több milliárd euróval segítettük Görögországot, hogy kitáncoljon a válságból, most pedig a menedékesek kérőiket kell kezelnünk, mert nem bírják őket visszaküldeni. Szerintem Hollandiának is megvan a maga problémája, elég problémánk van, az -e, nálunk is a multikulturalitás illúziójának a problémáját kell megoldani. Európának sokkal határozottabb migrációs politikára van szüksége, különben Európa majd Eurá, Eurábiának, Eurábiává fog válni, új nevet kaphat. Görögországnak lehet, hogy falat kéne építenie, annak érdekében, hogy vissza tudja tartani a Törökországból érkező migránsokat. Meg kell büntetni Törökországot, amiért engedi, hogy Görögországba átlépjenek a jelenlegi módon az emberek. Sokkal szigorúbb döntésekre van szükség a menedékkérő 99% egyáltalán nem menedékkérő, hanem csak gazdasági előnyöket keresnek. Köszönöm, most pedig Papa Nikolau úr kapja meg a szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr szeretne folytatni a vitát, és felállítanék egy hipotézist. Látjuk, hogy a mediterrán térségben, az arab térségben micsoda vihardul. Az arab országok számos polgára jobb életet szeretne, és ezt Európában keresi. Ez a valóság. Attól tartok, hogy a hipotézisem nagyon hamar realitássá válik. Ezek az emberek a harmadik államokból eljönnek Európába, megérkeznek Lampedúzára, néhányan megpróbálnak Törökországon keresztül Görögországba jutni, és így megpróbálnak vízum nélkül bejutni, hiszen Törökországgal megvannak a megállapodásaink. Mások elmennek Máltára, Törökországba, Spanyolországba, Portugáliába, és utána Európában ezek az emberek menedékjogot kérnek. Hogyha a menedékesek a bíróságokhoz fordulnak, akkor hasonló ítéletek születnek majd, mint az az ítélet, mint amelyről hallottunk, tehát ne legyenek illúzióink. Vannak olyanok, akiket le is tartóztatnak a megállapodás alapján, Ezek az emberek pedig nem kerülnek vissza Törökországba két-három év. Eltelik, esetleg öt év is eltelik, amíg tisztázódik a helyzet, azoknak a helyzete, akiket feltartóztatnak, mondjuk a határon. Tehát válságban vagyunk. És várnunk kell 2016-2018-ig, hogy mi lesz. Én nem hinném, hogy Európa most megfelel az idő parancsának. Köszönöm. A szót most Szilvi Guillaume kapja másfél percre. Köszönöm szépen. Mindig hasznos emlékeztetni a kötelezettségvállalásokra, különösen az Európai Menedékügyi Paktumra. Ez, ezen túlmenően új kezdeményezésekre van szükség a közös európai menekültügyi rendszerre, illetve egy magasabb védelmi szintre. Ezen ígéretek után az Európai Bizottság javaslata az asztalra került, ez az európai menekültügyi rendszer, illetve a harmonizációs eljárás még nem valósult meg. Az Emberi Jogi Bíróság nagyon fontos határozatot hozott, ami rámutatott a görög menedékügyi rendszer hiányosságaira. Ez nagyon komoly üzeneteket küld abban a pillanatban, amikor éppen a saját menekültügyi rendszerünket akarjuk kialakítani, és hasonló kezdeményezéseink vannak. Az európai menekültügyi rendszer általánosságában kérdőjeleződik meg a Dublini rendelet, amelynek alapján a menedékkérők akárhol is voltak, a fogadó államban kell el, a, ahova érkeztek, ott kell elbírálni az ő menedékkérelmüket. Ez a menedékkérőknek és a tagállamoknak sem feltétlenül jó megoldás. A médiában is felmerül folyamatosan a görög kérdés, és e, a szuverenitás figyelembevételével kell megvizsgálnunk ezt az ügyet úgy, hogy sikerüljön minden résztvevő félnek megnyugtatóan rendezni a helyzetét. A visszafordítás kérdése és a Dublin rendelet összefüggései nagyon jelentős problémák. Az Európai Bizottság javaslata öm, nyomán az Európai Emberi Jogi Bíróság ismét rámutat a problémákra. Kezdjük el a felfüggesztési mechanizmus megtárgyalását addig, amíg nem tisztázódik a helyzet. A mechanizmus nyomán után ezen túlmenően más rendeletbeli módosításokat is végig kéne tárgyalni, amit az Európai Bizottság javasolt, különösen a garanciák tekintetében. És végül az Európai Bizottság rendelete rámutat arra, hogy a sebezhetőség mennyire fontos elem, amikor öm, végrehajtjuk a Dublini rendeletet. Nagyon sok jel arra mutat, hogy ezt a rendeletet öm, felül kell vizsgálnunk, és egy szolidáris és felelős közös európai menekültügyi rendszert kell kialakítani. Köszönöm szépen, most pedig Nádja Hírs asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, ma az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéletéről beszélünk, és itt Belgiumról van szó, de minden egyes tagállamot is ért ez a kérdés az Európai Unión belül, és Németország is úgy döntött, hogy a menedékeseket nem küldi vissza Görögországba. A kérdés, amelyet valóban fel kell tenni magunknak, az az, hogy amelyet a kolléga említett, tehát vagy falakat építünk Európa köré, ez egy lehetőség, vagy pedig liberálisként én azt szeretném, hogy a menedékjog továbbra is megmaradjon, és valóban megfelelően alakítsuk ezt a jogot. Ez azt is jelenti, hogy minden menedékesnek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy megfelelő eljárás keretében döntsünk sorsáról. Világosan meg kell nézni azt, hogy egyszerűen nem szolidáris, és nem is elfogadható, hogy a déli országok ezt a teljes terhet maguk vállalják fel. Természetesen földrajzilag adott az, hogy nagyobb potenciállal rendelkeznek. Tehát ugye most ebben a konkrét esetben Tunézia és Lampedusa kapcsán látjuk, de ez egy állandó állapot. Egy állandó állapot. A helyi menedékjogi hatóságok nem tudják ezt már felvalani. Németország, Koszovó kapcsán fellendült. Mi is, legpontosabban nem tudtunk minden eljárást korrekt módon lebonyolítani. Ha a jogot valóban szeretnénk fenntartani a jövőben, akkor jó lenne szolidáris alapokra helyezni, és azt gondolom, hogy ez a helyzet így nem tartható fenn, a mostani helyzet már mint. Köszönöm szépen, most pedig megkapja Carmen Romero López a szót. Elnök úr, Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Az, az az afgán állampolgár nem volt bevándorló, akiről az ítélet, akivel kapcsolatban az ítélet kialakult, az ember csempészet áldozata volt, nem is üldözték ezt a szemét. Ha menedékes lett volna, akkor természetesen nemzetközi védelmet élvezhetett volna. A bírósági ítélet azonban valóban világos hatással van sok szereplőre. Sokan ezt az ítéletet el fogják olvasni, és persze panaszkodni fognak arról, hogy túlságosan elhúzódik az eljárás. Mi történne akkor, ha valóban ítélet születne a tagállamok ellen? Mi lenne akkor a helyzet? Mi lenne az Európai Unió hírnevével? A menedékes, a menedékesek háborúk és üldözetés elől menekülnek. Világos eljárásra van szükség. Mindegy az, hogy milyen fajta menekült, másokból menekül-e. Az, az menedékjogi csomag egyszerűen túlságosan régóta nem kielégítő, nincs európai szolidaritás, és a helyzet a tagállamokban nem is egyforma. Az eljárások sem egyformák tagállamonként, eltérőek. Tehát nincsen szolidaritás, és ez vezetett ahhoz a helyzethez, amelyet jelenleg megtapasztalhatunk. Hány ember kerül majd hasonló helyzetbe, mint ez az afgán állampolgár? Nem akarunk állandóan a visszaélésekről beszélni, az embercsempészetről, egy működőképes rendszerre van szükség. Ez sürgősen meg kell valósítani sokkal messzebbre kell mennünk. Köszönöm szépen. Észpex asszony szeretne a kékátya lehetőségével élni, vagy pedig a spontán felszólalók közé szeretne feliratkozni. Kékkártyás kérdés lenne? Nem? Jó, akkor térjünk rá a spontán felszólalásokhoz. Búzó kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az e, Strasburgi Emberjogi Bíróság ítélete nem Belgium elleni ítélet, vagy Görögország elleni ítélet. A Dublini rendelet ellen szól ez az ítélet. A Dublini rendelet tette lehetővé Belgium számára, hogy visszaküldje az afgán állampolgárt Görögországba. És ez nem helyes. Nem helyes az, hogy a határmenti országoknak minden felelősséget magukra kell vállalniuk. Azek teljes terhet magukra kell vállalniuk. Ezek az országok nem a határmenti rendőrök, az Európai Unió külső határának rendőrei vagy határőrei. Az Európai Bíróság ítéletéből az derül ki, hogy amikor egy Európai Uniós ország visszaküld menedékes egy másik európai országba, Ugye Görögország annak idején nyomásnak volt kitéve, és ez igazából az emberi jogokat és az emberi jogokról szól európai konvenciót megsértő eljárás. Németország vagy az Egyesült Királyság már elismerték ezt, és felfüggesztették a visszatoloncolásokat. Azonban a Dublini rendelet reformra szorul. Mielőbb. Köszönöm szépen, Buzitúli úr. Most pedig Mavrom Mikolász kolléga. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hogy miért érzem úgy, hogy fel kell szólanom a KCTI-ban. Annak az az oka, hogy Ciprusról nem is volt szó. Pedig eh, Ciprus is probléma a sok bevándorló. Ciprus kis ország, eh, nem sok lakossal, és eh, Ciprusra is jönnek a menekültek a zöld vonalon keresztül, és pedig eh, körülbelül egy fél milliós tömegről beszélhetünk már évente. Nincsen eh, Cipruson menekültábor, nem tudjuk hova tenni a menedékeseket. Sehova sem tudjuk elhelyezni őket, de nem is küldhetjük vissza őket abba az országba, ahonnan jönnek, hiszen az elfoglalt területekről érkeznek hozzánk. Nagyon gyakran nincsen náluk semmilyen papír, és ott maradnak. Köszönöm szépen, Mavro Nikolaos úr. Most pedig Meissner asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Tényleg az a helyzet, hogy a menedékügyi problémákat nem fallal fogjuk megoldani. Valaki jelentkezett, hogy falat kéne építeni. Aki ezt mondja, szerintem az nem fogta fel, hogy miről szól Európa. Arról van szó, hogy itt emberi jogokat, alapjogokat akarunk megvalósítani. Hogyha valaki elmenekül valahonnan, és politikai menedékjogot kér, hogyha az életét kockáztatja egy túlterhelt lélekvesztőben, akkor nem indulhatunk ki abból, hogy ezt az embert mi hatodik hazakat visszaküldjük szükséges a megfelelő menekültügyi eljárás, ezeket rendben le kell folytatni, és nem hagyhatjuk egyedül a dél-európai országokat, ahová megérkeznek ezek az emberek. Teljesen egyetértek az előttem felszólalókkal. Azonban az is elhibázott, hogy azt mondjuk, hogy minden akarjuk őket küldeni. Nem igaz, hát demográfiai változás van, integrációra van szükségünk, igenis szükségünk van azokra a politikai menekültekre, akik itt maradnak. Tehát itt a humanitáson kívül gazdasági érvek is szólnak emellett. Köszönöm. Köszönöm. Most a szót Mölcer kolléga kapja. Köszönöm, elnök úr. A Emberi Jogok Európai Bíróságának határozata értelmében Görögországban a menekültügy embertelen embertelen, azért, mert egy döntés öt évig tart. De egész Európában eddig tart egy eljárás. Tehát, hogyha hazudnak, papírokat égetnek el, nem veszik figyelembe az előírásokat, hogyha hátsó kapukon jönnek be Európába, visszaélnek a menedékügyjel, akkor hogyan gondoljuk azt, hogy lehetséges humanitárius menedékjogot kialakítani ilyen körülmények között. Az Európai Unió képtelen felvenni az egész világ gazdasági menekültjeit. Inkább a származási országokban kellene támogatnunk őket, de már milliárdokat költünk el ott is. Szerintem igazából ennek a jóléti menekültügynek véget kellene vetni. A humanitárius trükköket nem szabad megengednünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mölcer úr. Most Jakolino eh, úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Amit látunk, az az, hogy növedik, növekedik a menedékkérők, a bevándorlók száma, a más oldalról viszont az új menekültügyi csomaggal kíván foglalkozni az Európai Tanács. Szerintem nagyon komplex kell, hogy legyen ez a rendelkezés, ez a rendelet, és Olaszországnak is segítenünk kell. El kell kerülnünk azokat a transfereket, azokat a visszaküldéseket, amelyekről ma beszéltünk. Az alapjogokat tiszteletben kell tartanunk, de ezt az igényt ugyanakkor össze kell egyeztetni azzal, hogy alaposan megvizsgáljuk a migránsoknak a dokumentumait, az állításait. Pozitív rendszerre, világos szabályozási keretre van szükség. És az önök javaslataival relatíve rövid idő alatt meggyőződésem, hogy sikerülnünk fog az új menekültügyi tanácsot, menekültügyi csomagot a tanácsban megvizsgáltatni. Most pedig Meissner képviselő kap szót. Kérdez nem, elnézést, mondja az elnök, Griszbek asszony. Merci, euh, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid lesz a kérdésem azért, mert a vita nagyon sűrű volt, az az érzésem, hogy bár szélsőségek is euh, elhangzottak, ugyanazokat az aggályokat osztjuk. Azt kérdezném a biztos asszonytól, hogy hogyan fogja az Econoplast ötletét, illetve a Görögország és Törökország között építendő fal ötletét hogyan látja, és mit gondol arról, hogy milyen, hogyan tudja elismerni azt, hogy mennyire nehéz azoknak a helyzete, akik a befogadó központokban vagy a fogvatartó központokban ta, ö, találhatóak. Még hogyha irreális is ez a fal, mint megoldás, mi az európaiak egy olyan megoldást próbálunk találni, amelyel a lampedusai helyzeteket el lehet kerülni, és amivel meg tudjuk előzni, hogy hasonló határozatokat kelljen hozni az Európai Emberi Jogi Bíróságnak, illetve megpróbáljunk olyan strukturális helyzetet létrehozni, amivel a déli országokat tudjuk támogatni. Ezért nagyon jó alkalom lenne ez, hogy a Dublini rendeletet felülvizsgáljuk, és egy kicsit humanistább megközelítéssel tudjuk az európai helyzetet kezelni. Ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha egy autentikus, őszinte és sürgősen elfogadott európai menekültügyi rendszert és tudunk létrehozni. Köszönöm szépen a Kriszbek asszonynak, és a KSDI eljárás keretében végezetül Szilvesztresz képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr azok az értékek, amelyekre az Európai Unió épül, az alapjogok, az emberi jogok, ezeket nem lehet megkérdőjelezni. Az Európai Emberi Jogi Bíróság határozata megmutatja, hogy sürgősen el kell gondolkoznunk, és fel kell vizsgálnunk a helyzetet, és új kezdeményezésekre van szükség. Ez a határozat azt mutatja, hogy definiálnunk és végre kell hajtanunk, végrehajtanunk kell egy közös stratégiát, egy közös kötelezettségvállalásot kell vállalást kell kialakítanunk, új, harmonizált menedékügyi eljárásokra van szükség. De a határokon is valamit kell tennünk, hiszen egy tömeges exodusra került sor az ezek a menedékkérők mm, nem csak, hogy beáramlanak egy országba, de utána szétáramlanak az Európai Unión belül. A terheket meg kell osztanunk, segítenünk kell az ő kérdéseik és kérelmeik elbírálásában az országoknak, ahol benyújtják ezeket. Ezek nagyon hosszúak, és ráadásul alaposan kell felmérnünk minden egyes kérelmet, és közben nem szabad az embereknek a méltóságát sem sértenünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig visszadom a szót Cecilia Malmström biztos asszonynak, hogy reagálhasson. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat. Azt gondolom, hogy ez az ítélet nagyon érdekes de nem ássa teljesen alá a Dublini rendszert. Igazából ez a rendszer működik, és az ítétől függetlenül is vannak olyan megfogalmazások, amelyek azt mondják, hogy a tagállamoknak garantálni kell az alapvető emberi jogokat. Mégis kiderül néhány nagyon fontos téma ebből, tehát valóban meg kell reformálni a Dublini konvenciót, és valóban javítanunk kell rajta. És a bizottság Éppen ezért javasolt javításokat, és örömmel veszem azt, hogy önök ezeken a javaslatokon dolgoznak, és önök is úgy látják, hogy kell legyen egy sürgőségi mechanizmus, ebben teljes mértékben támogatjuk önöket. Fel kell gyorsítani a munkát, hogy közös menedékjogi rendszert alakítsunk ki. A legtöbb ember ezzel is egyetértett, és hálás vagyok az önök munkájáért. Hiszen a legjobban úgy lehet elérni, ha persze folytatjuk a munkát, jelentéseket készítünk, a tanácsot arra kell biztatni, hogy kezdjen meg a tárgyalásokat. Túl sok különbség van ma a tagállamok között, ez persze nem tartható fenn. A közös EU-ban, a közös értékelrendszer alapján, közös nemzetközi szabványok, megállapodások aláírását követően nem lehet ennyi különbség. Az embereket megfelelő módon kell kezelni, a legsérülékenyebb emberek számára garantálni kell jogokat. Fontos az, hogy az embereket ne tartsák fogva őrizetben hónapokig, évekig, ez nagyon fájdalmas. Az egyén számára nagyon költséges a társadalom számára is, ezen javítani kell. Tehát mindenkit bátorítok, és önöket, és a tanácsot is arra bértelem, hogy dolgozzunk ezen, ami Görögországot illeti. A bizottság igyekszik sokat segíteni a görög kormánynak. A görög kormány cselekvési tervével ambíciózus fekvési tervével próbál a helyzeten változtatni. Nyilván nem egy hét alatt lehet a problémát megoldani, ezek hosszatávú problémák, támogatjuk őket. Az a tény, hogy minden ország rész az a Frontex operációban, különböző segítségnyújtási módszerek vannak, technikai segítségnyújtás, tolmácsok, fordítók, pénzügyi eszközök állnak rendelkezésre. Tehát ez valóban az európai szolidaritásról, tesz tanúbizonságot. Görögország nagy nyomásnak van kitéve, és ez európai kihívás is. Görögországnak kell a legnagyobb feladatot magára vállalnia, többet kell tenniük. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy egy kerítés vagy egy fal megoldás lenne, hiszen más reformok sokkal fontosabbak ennél. Együttműködünk a, az ö, új valettai, máltai menedékjogi hivatallal és az ENSZ emberi jogi tanácsával. Törökország konstruktív együttműködésre késznek mutatkozott, 8 éves megállapodás született. Remélem, hogy a tagállamok elfogadják ezt a megállapodást, amikor a következő tanácsülés lesz jövő héten. Ami a számokat illeti Végström asszony 2009 és 10 közötti időszakra 16.328 kérvény volt visszatérítési kárvány. Tabini tagállamok részéről Görögországból 12.638, 77%-át elfogadták ennek a kérvénynek, mindazonáltal csak 2251 ilyen transzvet hajtottak végre a tagállamok, tehát 14%-nál kevesebbet. Nagyon szépen köszönöm Önöknek a támogatást a munkánkhoz a menedékjogi csomag kapcsán jogalkotási dokumentumok vannak már az asztalon készen, a bizottság, a tanács, az Európai Parlament működjünk együtt, hogy mielőbb eredményt érjünk el, annak érdekében, hogy legyen közös menedékjogi rendszerünk. Köszönöm szépen. Grazie, signora Köszönöm, biztos asszony. Most áttérünk a következő napirendi pontra azonnali uniós intézkedések a kivételes migrációs áramlások által érintett Olaszország és más tagállamok támogatására. Szeretném rögtön megadni a szót a biztosasszonynak. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Köszönöm ezt a nagyon aktuális vitát arról a helyzetről, mely mindjárt figyelmét megérdemli. A bizottság